tette lehetővé az egyeztetést. Az egész folyamat során köszönöm minden kollégának a Környezetvédelmi Bizottságban, akik támogatták a eh, trilóg eredményét. 42-en szavaztak mellettem, 17-en ellene, úgyhogy ez világos, világossá tette az álláspontot. Most rátérnék az érdemi kérdésekre. A 2001 per 18-as EK rendelet felülvizsgálatáról van itt szó, illetve 2003-as irányel felülvizsgálatáról, ez emberi, illetve ö, állati ö, ö, fogyasztásra szánt élelmiszerekre. Ezt a végre, illetve a hatály a a termesztésre vonatkozik, nem az importálásra, hanem a, termesz, a termesztésre, az élelmiszer célú termékek GMO-k termesztésére. Ami az triológus eredményét illeti, december 3-án ugye nagyon hosszú éjszakában nyúló egyeztetésre került sor, és valódi előrelépésre a tanács területén. Ez nagyon fontos a a két, a, a két termék egymás mellett élését, tehát az együtt termesztést illeti, és minden mellett a parlament változata nyert, hogy úgy mondjam. A 2001-es szabályozás ellenében most már az lenne a helyzet, hogy kötelező érvényű intézkedéseket kell hozni azon országoknak, amelyek termesztenek GMO-kat a határmenti területeken, olyan területeken, ahol a határ másik oldalán, illetve a határ másik oldalán igen biotermesztés folyik. Ez tehát a, a szíve ennek a javaslatnak. Aztán az opt kérdése erre, opt lehet fordulni, hogyha egy ország nem akarja alkalmazni, ami pedig az engedélyezést illeti. Új szerepet játszanak a hatóságok, illetve a vállalkozás, amely természetesen szeretne, is új szerepet kap. A parlament többé kevésbé elfogadta eh, ezt a javaslatot eh, Azonban a tagállamoknak itt most már a tanácsi javaslat szerint nem lenne semmilyen szabá, ö, mozgás tere. Tehát itt a feltételességet, az egyes és a kettes fázis feltételességet fel kellene függeszteni. Itt most két lehetőség van, két ablak van, hogy a tagállam, két, tagállamnak két lehetősége van arra, hogy betiltsa a termesztést a tagállamokban. Egyrészt, hogyha a vállalkozás olyan engedélyt kér, amely nem terjed ki a tagállam területére, vagy pedig utána a jogi lépések bevezetésével. Nagyon fontos, hogy a tagállamok lehetőséget kapjanak arra, hogy megtiltsák a GMO természetesen a tagállamok területén. Ehhez a második fázist kell életbe lépíteni. Erre különböző okok vannak, például a szociogazdaság és egyéb indokok. Végül pedig bizonyos eh, GMO-k egy eh, csoportjának eh, a betiltását elfogadtuk. Én még nem tartok sajnos a végén elnök azt, hogy legyünk világosak. Itt most azt kell, hogy mondjam, hogy nincs alternatíva, nincs hiteles alternatíva ezzel a jelentéssel, ezzel a megközelítéssel szemben. Nincs más opció, Eh, ha csak eh, nem tartjuk azt megfelelő opciónak, hogy továbbra is ebben a jogi dzsungelben maradunk, és nem tudunk ebből kilábalni. Juncker bizottság ugye nagyobb transzparenciát akar, nagyobb, azt akarja, hogy tartsák tiszteletben a gémokra vonatkozó jogszabályokat, a tagállamok azt követelik tőlünk, hogy adjunk a tagállamoknak, illetve a polgárok azt követelik, hogy a tagállamoknak adjunk lehetőséget arra, hogy a saját döntésüket meghozzák, és ezt tiszteletben is tarthassák. Köszönöm szépen, elnök Thank you, Madame Rapporteur. Köszönjük az előadó asszonynak. Most pedig megadom a szót Andriu Kaitis úrnak az Európai Bizottság részéről parancsoljon. <coughs> Madam President, honorable members, I am very glad to be here. Elnök asszony, tisztelt képviselők, nagyon örülök annak, hogy beiteltek. Hosszú út végéhez érkeztünk, közel öt éve indultunk el ezen az úton, de majdnem cél vagyunk már. Ezt sem tudtam képzelni, hogy egy nap majd itt állok a sikeres második olvasat végén. Szeretnék köszöntet mondani Frederik Risznek, hogy ilyen hatékonyan koordinálta ezt a munkát, illetve az elnék előadóknak is hálás ők, akik nagyon segítőkészek voltak a tárgyalások során. Közös erőfeszítéseinknek köszönhetően sikerült megállapodásra jutni a tanácssal, és sikeresen lezártuk ezt a feladatot. Some facts about GMO cultivation. A gmo termesztés az Európai Unióban egy fontos terület. Egyetlen egy GMO termesztését engedélyezzük jelenleg, amelyet öt tagállamban termesztenek. Kilenc tagállam intézkedéseket hozott, hogy tiltsa ennek a fajtának a termesztését, ugyanakkor tudományosan nem tartja ezeket indokoltnak az EFSA, és a nemzeti bíróságok is ezeket a tiltásokat eh, rendszeresen hatályon kívül, eh, rendszeresen hatályon kívül, eh, hatályon kívül helyezik. A jelenlegi jogszabály nem teszi lehetővé a tagállamok számára a nemzeti kontextus figyelmevételét, illetve az állampolgárok véleményét. Ez óriási feszültségeket eredményez a politika, a jogszabályok és a közvélemény várakozásai között. Az uniós polgárok, gazdák és a biotech ipar, ágazat mind úgy érzik, hogy mi nem foglalkozunk az ő igényeikkel, és mindenkinek azt a képességét gyengíti, hogy európai szinten valóban értékeljék ezt az egész kérdést. Az EFSA, a tagállamok és a bizottság munkája ez. Éppen ezért 2009-ben 13 tagállam azt kérte, hogy valamilyen megoldást erre a problémára. Az Európai Bizottság egy pragmatikus, jogilag megalapozott eh, erre eh, javaslatot tett le az asztal 2010-ben, amelynek kettő célja volt. Az első, hogy erős, tudományos alapon nyugvó európai rendszert vezessünk be a GMO-k eh, szabályozására, amely egységes szabályozást tesz lehetővé az Európai Unió egészében. A második cél az volt, hogy a szerződés teljes tiszteletben tartása mellett a tagállamok szabadságjogát meghagyjuk arra, hogy eldöntsék, hogy a gmo termesztését a saját földeken engedélyezik-e vagy sem. Örömmel konstatálom, hogy az előttünk fekvő szöveg teljes mértékben teljesíti a kitűzött két célt. A tagállamok hozzá meg a végső döntést a GMO termesztése ügyében a nemzeti kontextus alapján. A már GMO-kat termesztő tagállamok folytathatják az eddigi rendszert, amelyek ellenzik a gémok termesztését, tilthatják, ellenezhetik ezt. A szabad választás jogát tehát garantálja ez a megoldás. Azok az uniós tagállamok, ahol gémokat termesztenek, megfelelő intézkedésekkel a határon átnyúló hatások ellen feléphetnek, az erre vonatkozó környezetvédelmi <clears throat> részletek és szabályok a legfrissebb tudományos eredményeket tükrözik majd a tagállamok továbbra is hozhatnak az előre nem látszott kockázatok eh, kivédésére új intézkedéseket. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Amennyiben megszavazzák ezt a jogalkotási javaslatot, akkor a tagállamok kezébe eh, egy olyan jogi eszközt adnak, amely egységes, szabályozott keretet eh, terem majd 2015 tavaszától. Folyton azt kérik tőlünk, hogy az állampolgárok igényeit nagyon mértékben vegyük figyelembe. Úgy érzem, hogy ez a jogszabály pontosan ezt teszi. E kontextusban eh, a következő nyilatkozatot szeretném tenni. Amikor a GMO termesztésének engedélyezését eh, folytatjuk, akkor az Európai Bizottság teljes mértékben tiszteletben tartja azt a kötelességét, hogy a rendelkezésre álló eh, elemeket, információkat figyelembe vegye, beleértve azt, hogy a tagállamok tilthatják vagy korlátozhatják a GMO-k termesztését a saját területeken, ahogy ezt az irányelv is lefektetik. Köszönöm szépen, elnök hogy ennyit szerettem volna dióhéjban elmondani. Köszönjük, biztos úr! A politikai frakciók hozzászólóival kezdünk. Elsőként Köztinger asszony másfél percben a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Négy hónapnyi kemény munka után most végre sikerült számunkra, hogy a plenáris ülésre egy tanácsra egyeztetett kompromisszumot terjesszünk elő, az európai tagállamokkal egyeztetve a génmódosító szervezetek termesztéséről. Három éves tanácsi blokkád után végre sikerrel jártunk. Frederik Riesnek a konstruktív együttműködésért ezért mindenképpen hála jár. A jogszabály szövege egy nagyon nagy előrelépés az önrendelkezés és a szubszidiaritás felé vezető úton. A tagállamok kormányai az elmúlt években ellenálltak a GMO-k termesztésének. Elmúlt év február 27-én azonban 19 tagállam már a GMO-k termesztése ellen foglalt állást. Ezt a tényt nem szabad figyelmen kívül hagynunk az érintett tagállami kormányok. Azonban figyelembe vették a javaslatokban ezt a körülményt. 8 tagállam a GMO-k termesztését a rendelkezésre álló jelenlegi egyetlen eszközzel, a védelmi klauzulával, a védelmi záradékkal a saját államterületükön megtiltották. Ezzel azonban gyakorlatilag azt kockáztatták, hogy beperelik őket a termesztők. Ez a fenntarthatatlan helyzet most megszüntetésre került azáltal, hogy egy jogi megoldást találtunk a két lépcsős eljárással. Az ország maga választhatja meg, hogy a kérel e, mezőt beépíti-e az eljárásokba a lehető legnagyobb jogbiztonság mellett, és e, e, emellett a szubszidiaritás elvével is élve, és végsősorban az is sikerült, hogy a munkát a megfelelő irányba tereljük ezen a területen, úgyhogy szeretném kérni a kollégákat, hogy támogassák a kialakított kompromisszumot. Köszönöm szépen! speaker is... Uh, mm. Következő hozzászóló párnyő úr. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák. Ma, amennyiben egy tagállam betiltja a GMO eh, terjesztést a, a területén, azt eh, az Európai Unió bírósága elítéli a Monsanto keresetére. A trialógus decemberi eredménye ezt változtatja meg, e, és feléleszti a e, vitát is. E, az Európai Bizottság a GMO-k termesztését azzal engedélyezi, nincsen a tanácsban végleges teljes egyetértés. Ez a azon tagállamok számára, amelyek nemet szeretnének mondani, mint Franciaország, megnehezítette az életet. A tanács nem volt rugalmas, Frederik Ries, raportőrünk, ezt, ahogy aláhúzta, ez a megállapodás a termelőknek és a fogyasztóknak is érdekében áll. A tagállamok szempontjából több biztonságot jelent, ha ellenzik az ilyen növények termesztését, és lehetővé teszi számukra, hogy megtiltsák környezetvédelmi, mezőgazdasági vagy társadalmi-gazdasági okokból az ilyen tevékenységet a területükön. A hagyományos vagy biogazdálkodók számára is könnyebbé teszi az életet nem engedélyezi ugyanis, hogy a határon átnyúló szennyezés, vagy az adott ország területén történő szennyezés végbe menjen. A bizottságnak a kockázat értékelési módszereket két éven belül felül kell vizsgálnia. Egy másik győzelem, ez egy másik győzelem, egy újabb győzelem a fogyasztók számára, az új irányelv életbe lépése előtt további engedélyeket nem is adnak ki. Tehát ez egy nehéz csata volt, amit mégis úgy gondolom megnyertünk. E, továbbra is azonban csak egy sikeres kezdetről van szó, folytatódik a harc a GMO-k ellen. Köszönöm. Uh, Mrs. Görling. Köszönöm, Görling asszony, következik két perc. Köszönöm a megállapodás a bizottság eredeti javaslatát tükrözi, a tagállamok maguk dönthetik el, hogy akarnak-e ilyen eh, tevékenységet eh, engedélyezni. Eh, tehát egy hosszú és drága folyamat végén vagyunk, amelynek oka elsősorban a bizottság politikai bátorságának hiánya. A szerződésben meghatározott EU hatáskörök nem abszolút értelmű hatáskörök, ennek örülünk, hogy ez ki lett mondva. Ez az EU reformja szempontjából is fontos. Természetesen, mint minden megállapodásnál az ördög a részletekben van, és én a részletek egy részét elfogadhatatlannak tagállamok Eh, eh, opt-out helyett azonnal tilthatnak eh. a nemzeti tilalmak nem eseti alapon érvényesülnek, hanem sokkal tágabb körben. Ez a kockázatelemzési folyamattal is szembe megy, ahol eseti alapon mérik fel a kockázatokat, mielőtt kiadnák az Európai Uniós engedélyt. Elfben nem tudok elfogadni egy olyan megállapodást, amely esetében a tudományos értékelést ilyen módon alá lehet ásni. Az Európai Parlament álláspontja nem kielégítő eredményt hozott. Frankenstein élelmiszernek nevezték a GMO-kat, ezzel gyakorlatilag az ördöggel tették egyenértékűvé ezeket az új terményeket, és így eh, a termelők elesnek azoktól a lehetőségektől, amelyeket a nagyobb terményátlagok, eh, illetve a jobb termékek is hoznak. Eh, remélem, hogy a megállapodási, illetve az engedélyezési rendszer működőképes lesz. Azon tagállamok, amelyek fejleszteni akarják az EU gazdaságát, remélhetőleg ezt a jövőben megtehetik. Köszönöm.